Colleagues, ready? Everybody ready? Kedves kollégák, felkészültünk? Okay, voting time. Item Szavazás következik. Kérem, kérem, hogy legyen csönd. Item 9. 19. pont következik. Ez az úgynevezett piaci hozzáférésre vonatkozó rendelet. Itt tárgyalásokat kezdtünk a tanácssal. Sikerült kompromisszumra jutni Ez egy második olvasat, eljárás. Egyszerű többségre van itt szükség a szakbizottság szintjén, de abszolút többségre lesz szükség majd a plenárisom. Ez, önök is tudják, a mandátumunkat itt elfogadtuk, a plenárison is. A a parlamenti delegáció rugalmas volt, hogy lehetőség szerint eredményt érjünk el. Mi egy másfajta bázisból indulok, ami azt jelenti, hogy önöknek el, hogy elfogadják, jóvá hagyják, amit elértünk, vagy ne fogadják el, amit elértünk a tanácsra folytatott tárgyalásokon. A szavazunk, kompromisszumos módosítok, ki támogatja az egyest. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Úgy gondolják, hogy ellenőrizni kell? Természetesen ez joguk van. Megnyitom a szavazást. Van egy plusz néppárt, tehát egyel több a kártya. Hiányoznak szavazatok. Van egy plusz néppárti. Van egy plusz néppárti. Túl sokan vannak a néppártiak. Jó, akkor most már rendben van. You are voting in favor, by the way. <laughs> okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19 7 4 tartozkodás mellette. Harmadik módosító. kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Első módosító kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ahhoz szavazunk a tervezetről. Elektronikusan szavazunk. Most lezárom a szavazást. elfogadva 21-4 arányban 5 tartózkodás mellett. A állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-4 arányban 5 tartózkodás mellett. Gratulálni szeretnék a tárgyaló delegációnak és az előadónak egyaránt. A következő pont a 20-as. Megint csak egy jogalkotási témáról van szó. David Martin az előadó. Az visszaállítjuk Myanmar számára az általános tarifális preferenciákat. Egy módosító van. Ez az egyes számot viseli, ki támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Záró szavazás a jelentés tervezetről, módosított formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Hét igen szavazat mellett, két ellen szavazattal. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk, annak a tervezetéről. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 igen, két ellen szavazat mellett tartózkodás nem volt. Gratulálni szeretnék az előadónak. Item 20. 21-es napirendi pont. Ez a, a választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozása. A téma Zalewski kolléga a bal foglal helyet. Ő az előadója a témának. Hét kompromisszumos módosító született, és 122 eredetileg benyújtott módosító volt. Meg is adom a szót az előadónak, hogy mondja el, magyarázza el az álláspontját és az eljárást. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet akarok mondani a kollégáknak, az árnyék előadóknak és a munkatársaknak a kiváló együttműködésért, és azt hiszem tényleg jó munkát végeztünk. Így vált lehetővé, hogy kompromisszumosokat találjunk kulcsfontosságú témákban. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel lezárunk három évnyi kemény munkát majdnem az intán belül. Itt arról van szó, hogy megvédjük a külföldi beruházásokat, befektetéseket. Ez egy új hatáskörünkből adódik, amit a Lisszaboni szerződés ruház ránk. A viták, a tárgyalások során világos volt, hogy van egy néhány nyitott kérdés, amit nem sikerült lezárni. Mindenek előtt a belső két oldalú, tehát az európaiakra gondolok, ebben az esetben beruházási szerződésekről van szó, és ezt a témát nem sikerült lezárni véglegesen a tárgyalások során. nem tudtunk erre megfelelő jogszabályt alkotni, és egyfajta egyenlőtlen elbánás jön létre emiatt a belső európai beruházók között. Éppen ezért ezt a témát valamilyen módon kezelni kell. Aztán egy további fontos téma még az egyenlő elbánás biztosítása. Európai beruházák Eh, és külföldi beruházók között, eh, mint az Egyesült Államok esetében. Mm. Egyesült Államokban is van ilyen megfelelő esélyegyenlőséget eh, biztosító jogi környezet, de szerintem ez egy megoldatlan kérdés egyelőre itt tovább vitatkozni, tárgyalni kéne, hogy megtaláljuk a megoldást. A parlament eh, rámutat bizonyos problémákra, amelyeket az Európai Bizottságnak még meg kell oldania. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a témát több eh, frakció is felvetette egyébként a tárgyalások során. Egyetértettünk eh, abban, hogy hogy az Európai Bizottságnak tovább kell dolgoznia ezen az anyagon, és ilyen módon lehet eljutni a megoldáshoz. Ezzel azt akarom mondani, hogy én kifejezetten kérem azt, hogy dolgozzanak még ezen a kérdésen. Hogyha megnézzük a szavazást, a szavazás után meg fogom nézni, hogy hogyan menj, dolgozzunk tovább a tanácsal és a bizottsággal, milyen eljárás keretei között. Köszönöm szépen Pável Zalewskinak. Két megjegyzésem van. Tájékoztattak arról, hogy milyen keményen dolgozott, elkötelezetten dolgozott, hogy megoldást találjon az összes frakcióval és tudom, hogy mennyire nehéz volt a feladat, és hogy mennyien pozitívan dolgozott a felvetett kérdések esetében, a kétoldalú beruházási megállapodásokról, szerződésekkel kapcsolatban, hiszen vannak olyanok, amelyeket már megkötöttek az EU-hoz való csatlakozás előtt bizonyos államok, hogyha kétoldalú beruházási szerződésekről beszélünk, ott előadó is volt, amikor készítettünk egy ilyen anyagot, és valahogy ezt szőnyeg, szőnyeg alá söpörtük, és most már másodszor ignoráljuk, hogy van ez a téma, amelyel nem boldogulunk. És úgy gondolom, hogy tovább nem ignorálhatjuk ezt. És eh, ez egy egységes, egy közös piacon eh, nem tartható fent, hogy különböző módon bánunk a tagállamokkal, illetve a tagállamok különböző módon vizsgálják a beruházási tevékenységet. Ezt a témát kezelnünk kell, és én úgy gondolom, hogy ön jól kezelte ezt, de a lehető legjobban, de akkor is zavaró, hogy ez továbbra is fennáll, pedig ennek óriási jelentősége van a belső piac szempontjából. Akkor nézzük meg a szavazás, szavazatokat. Egyes módosítóval kezdünk, 16-ossal együtt, ami ugyanaz támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 49-es módosító támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 50-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 54-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös támogatja ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. A 61-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 63-as szóbeli módosító. Van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban? Jó, akkor szóbeli módosítás támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 64-es, ellenszavazat elfogad, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene elutasítva. 69 Okafogyott. fogyott. 72-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 81-es támogatja, szavazott tartózkodás elutasítva. 82-es támogatja, ellen tartózkodás elutasítva. 84-es támogatja, oka fogyott. Hármas kompromisszumos támogatja, ellenszavazott tartózkodás Elfogadva. Hatos módosító támogatja ellene tartózkodás eh, elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as tart, mellett ellen tartózkodás elfogadva, kompromisszumos a következő, a négyes számú mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencvenhetes. Két részben szavazunk. Első rész 97-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as ellenőrizzük az előzőt. A 99-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 99-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ki, kérdez, ki kérdezte, hogy, vagy ki kérte, hogy ellenőrizzük? Nem én. Ugye természetesen, aki a módosítót készítette. Nyolcas mellette ellene tartozkodás. Elfogadva. Százas, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es, két részben szavazunk. Első rész kitámogatja. Elfogadva, második. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszumos, mellette ellen tartózkodás elfogadva. hatos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellen tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes rész, második, elutasítva. 117-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-osról megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Most lezárom a szavazást. Elfogadva. 119-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum következik, 18-as támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette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 29-est ellenőrizzük. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A szokásos király csinálók, azok, akik döntenek. 30 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette eh, elutasítva. 31-es, két részben szavazzunk. Van eh, kifogásuk a szóbeli módosítóval kapcsolatban, akkor szavazunk, első részről szavazunk. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük, nem látom pontosan. Első rész, ugye? Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Második rész, ki támogatja, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 33-as, mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 34-es okafogyott, 35-ös, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ez szembe megy a parlament politikai matematikájával. A kettes. Akkor a kettes következik. Kettes módosító. Az előadó készítette. Támogatja. Kettes módosító. Tehát még egyszer megismétlem a kettes módosító elfogadva. 37-es támogatja. Ellenszavazat elfogadva. Ezt okafogyották el, hogy váljon. Nem, jó, oké. Jó, mégis. 37-es volt tehát. 39-es is fogja. 40-es. A 40-es jön akkor. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 42-es támogatja ellenszavazat tartózkodás ellenőrizzük. 42-es tehát, ami szóba jön. Lezárom a szavazást. Elfogadom. 43-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Most tudom. 45-ös támogatja ellen elutasítva. 3-as támogatja ellenszer tartózkodás elfogadva. 4-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Ezzel a módosítókat lezárjuk, végszavazás következik a módosított formájában a bizottsági javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 24-3 arányban elfogadva 4 tartózkodás mellett. Most pedig az állásfoglalás tervezetről megnyitom. Lezárom a szavazást. Megint csak az eredmény ugyanez, mint az imént 24-3 arányban a négy tartózkodás mellett Zaleszki kollégának szeretnék gratulálni, meg is adom neki a szót, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen kollégák azt, hogy támogatták ezt a anyagot. Az a javaslatom, hogy a plenárison, plenárisra vigyük ezt a kérdést, szavazzuk meg a módosítókat, és aztán próbáljuk meg az első olvasatban ezt megnyerni. Rendben mondja az elnök. Belekezdünk-e a tárgyalásokba még az első olvasat lezárása előtt? Ez a kérdés, ez pedig azt jelenti, hogy most a jelenlegi jelentés, ahogy azt megfog, meg elfogadtuk, az lesz a mandátum a tárgyalásokra. Petezelevski, illetve David Martin Janekov Merin az Aldétól, Janzen Haritan Zaradil az ICR e részéről, Francisca Gere a Zöldek részéről, Helmut Schulz a GUE részéről. Ők az árnyék jelentős tevők. Van-e ellenvetés? Betlange? Elnök úr, másképp értettem a az előadó javaslatát. A plenáris elé megyünk a jelentéssel, ott szavazunk a módosítókról, és utána tárgyalunk a tanácssal és a plénum előtt nem kerül sor végszavazásra, csak a végén a tárgyalások után, de a módosítókat plénáris elé visszük, igen. Igen, ez én hibám volt. Igen, a módosítókról szavazunk, de végszavazás nem lesz magáról az egész állásfoglalásról. Jó, akkor ezt kiavítottuk. Elnézést kérek. Nem értem pontosan, hogy mi, mi a javaslat. Lehet, hogy kétszer mondjuk ez a szokásos eljárás, ahogyan megállapodást kötünk első olvasatban Szavazunk a módosítókról, aztán a plenárison is szavazunk, de a, itt a szakbizottság elfogadta a javaslatot, de nem lesz végszavazás erről a javaslatról a plenárison, és tárgyalásokat kezdünk egy mandátum alapján, amit a módosítókról történő szavazás alapján alapítunk meg. És utána megkezdődik a tárgyalás. Egy kísérletet teszünk arra, hogy első olvasatban megállapodjunk. Ki támogatja ezt az eljárásrendet? Szavazunk elektronikus formában, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 28-2 arányban egy tartózkodással Tisztelt kollégák, még nem fejeztük be a szavazást. 22-es napi rendi pont. Vélemény. Kérem figyeljenek ide. A közlekedési bizottság részéről egy jelentés van terítéken, a jelentéstevőnk Robert Sturdy, és 16 módosító javaslatot nyújtottak be ehhez a jelentéshez, ami a repülésügyi politikával foglalkozik. Volt két kompromisszumos módosító, amelyet sikerült tető alá hozni. Meg is adom a szót Robert Stöldinek, hogy számoljon be a kompromisszumos módosítókról. Tisztelt elnök úr, nem csak arról van szó, hogy el kell magyaráznom, miről is szól a kompromisszum, hanem köszönettel tartozom az árnyékjelentéstevőknek. Régóta dolgozom a parlamentben, néha nagyon nehézkes a munka, és most nagyon is baráti szellemben sikerült együttműködni, és szerintem egy nagyon jó eredményt értünk el. Még ennél kis mosolyog, ami igen-igen szokatlan. Tehát mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, Remélem, hogy a közlekedési bizottság valóban figyelembe veszi majd a véleményünket, hiszen hiszen gyakran nem ez a, a helyzet, de most egy igazán észszerű véleményről van szó, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, a támogatást. Elnök, nagyon jó ezeket a pozitív hangokat hallani, hogy milyen remekül készen állunk a kompromisszumokra. Most pedig kezdjünk hozzá a szavazáshoz. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Igen, ellenőrizhetjük. Ellenőrizzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Ötös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás. Nem figyeltem oda, elnézést. Ellenőrizzük a 11-est. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum, kett, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 16-ost, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. a politikai frakciók bizony utána nézhetnék itt a, utána nézhetnének a matematikának, mert úgy tűnik, hogy nem egészen következetes a szavazás. Végszavazás következik. Módosított formában szavazunk a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Most zárom le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 kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert még nem ért véget az ülésünk. Egy vendéget várunk, akit meg is kell hallgatnunk, kérem maradjanak. Representing all political groups. Okay. Well, let's move to item 23. 23-as napi rendi pont következik. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és figyeljen ide. Üdvözlöm Bruno Soriel urat. A nemzetközi kereskedelmi jog előad, témájában fog előadást tartani. Az ENSZ ezen szervezetének munkájáról. És mivel mi vagyunk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, nagyon is érdekel bennünket az, hogy meghallgassuk, hogy az ENSZ ezzel foglalkozó testületén te mit, milyen munkát végez, milyen szabályokat hoz a nemzetközi partnerségi kapcsolatok témájában. A kereskedelmi viták rendezése, az átláthatóság, a közbeszerzés és más jogi kérdések mind-mind ide tartoznak. Az elektronikusan átadható nyilvántartás, illetve a határon átnyúló kereskedelmi ügyletek lebonyolítása. Ezek a témák mind-mind ide tartoznak, tehát azt hiszem ezek olyan témák, amelyek minket nagyon is érintenek, és fontos számunkra az ENSZ ezen testületével a kapcsolatok ápolása. Ezzel pedig meg is köszönöm vendégünknek, Renó Szörjelnek, hogy eljött hozzánk, és megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen azon képviselő uraknak és hölgyeknek, akik elég bátorságot éreztek arra, hogy meghallgassák az ENSZ nemzetközi kereskedelmi joggal foglalkozó testületének elnökének az előadását. Angolul fogok beszélni. Bár ugye a frankofónia napját ünnepeltük, de mégis azért angol Angol a munkanyelvem, úgyhogy angolul fogom megtartani az előadásomat. Igen, a francia munkanyelv elnök úr, de azt látjuk, hogy 90%-ban angolul, 3%-ban spanyolul, 1%-ban pedig francia beszélünk, a többi, a maradékot pedig az orosz és a kínai nyelv öleli fel. Tehát angolra váltva, köszönöm szépen, elnök úr, a kedves szavait. Természetesen nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy eljöhetünk önökhöz, és ezen fontos szakbizottsággal eszmecserét folytathatunk. Én képviselem a Nemzetközi Kereskedelmi Joggal kapcsolatos ENSZ bizottságot, a, az akronéma az UNCITRAL, nagy érdeklődést mutattak a munkánk iránt, és szeretnénk az Európai Unióval az eddigi kiváló együttműködésre tovább építeni. Kiváló tehát ez az alkalom, hiszen az Európai Unióval való együttműködésünk lehetett volna, jobb van még itt javulásra tér. Nagyon azt fogom feltételezni, hogy kevesen tudják azt, hogy mi is az uncitrál, mit tesz, mi a feladata, tehát hogyha megengedik, akkor először is egy rövid áttekintést adnék az uncitrálról, illetve a munkamódszerünkről. Az uncitrál egy közgyűléses szervezet az ENSZ égisze alatt, 1966-ban jött létre, azzal a feladattal, hogy hozzájáruljon a nemzetközi jog, nemzetközi kereskedelmi jog harmonizációjához, illetve fejlesztéséhez, progresszív modernizációjához. tehát a nemzetközi üzleti tranzakciókkal kapcsolatos jog modernizációjával foglalkozunk. Az alapvető jogi testület, az UNCITRAL, a nemzetközi kereskedelem témájában, a titkárságunk Bécsben található. Egy kicsi szervezetről van szó, amely az ENSZ jogügyi területéhez tartozik. Én a Nemzetközi Kereskedelmi Divíziónak illetve a titkárságnak vagyok az elnöke. Mintegy 45 éve dolgozunk ezen a területen, mindenféle dokumentumokat, szövegeket hozunk létre, nemzetközi egyezményeket, jogszabályokat, iránymutatásokat, méghozzá elég széles körű témában. Jelenleg hat aktív nem, ö, kormányközi munkacsoporttal rendelkezünk. A, ezeknek az a feladata, hogy tárgyalásokat folytassanak például a közbeszerzés, a nemzetközi kereskedelmi ö, döntések, önbíráskodás területén, a vitarendezés területén, az elektronikus kereskedelem, a határon átnyúló fizetésképtelenség, illetve a tranzakciók biztonsága annak témájában. Ezen hat témát kiegészítve az UNCITRAL kutatásokat is folytat, Éppen most tartottunk egy kolokviumot a mikrofinanszírozás témájában. Illetve, ahogyan most az ENSZ nyelvezetében használjuk, a pénzügyi bevonás, integráció, financial inclusion a témánk lesz ebben egy új jogszabály, egy szöveg, amely az együttműködés egyszerűsített formáit tartalmazza a, egy latin-amerikai kezdeményezés nyomán. Az UNCITRAL jó pár egyezmény őre, nemzetközi kereskedelem területén, ezek közül a legismertebb eszköz valószínűleg az 1958-as New Yorki egyezmény, amely rendkívül fontos. Ez a mérföldköve a nemzetközi arbitrációnak. The other uh, important text we um, created and continue. Egy nagyon fontos feladat tehát ez. Ezen kívül van egy, egy ENSZ egyezmény a, az árucikkek nemzetközi kereskedelmét, illetően ez is egy alapszövegünk. Erre vissza fogok térni akkor, amikor a szerződéses jog területén a jelenleg, illetve jövőbeli feladatainkat ecsetelem. Vissza fogok térni, majd példákat is e, említenék, hogy hogyan működnek ezek a különböző területek és hogy hogyan működünk együtt az Európai Unióval. De talán most azonnal különbséget kellene tennünk az UNCITRAL munkája és a WTO munkája között. A mi mandátumunk eltér a WTO feladatától, hiszen minket igazából nem a kereskedelmi szabályok létrehozása érdekel, már ami az államok közötti szabályokat illeti. Az UNCITRAL szintjén soha nem zajlanak például vám akadályokkal kapcsolatos tárgyalások. Az UNCITRAL nagyon aktív a kereskedelmi választott bíráskodás területén, azonban önmagában nem feladata a vitarendezés, összevetve mondjuk a VTO feladatával. Néha elég nehéz megérteni. Egyrészt, hogy jó pár területen átfedés mutatkozik a VTO és az UNCITRAL munkája között, gondolok itt például a közbeszerzésre, Alapvetően különbséget kell tenni a két szervezet között. Akik közgazdaságtani háttérre rendelkeznek, akkor talán azok számára mond valamit a makrogazdaság és a mikrogazdaság közötti, közötti különbség szétválasztás. A, v, a VTO a teljes képpel foglalkozik, az UNCITRAL pedig nem az egy állam szempontjából nézi a dolgokat, tehát nem úgy, hogy egy állam milyen szabályokat hoz, hanem a nemzetközi kereskedelmet mikrogazdasági nézőpontból vizsgáljuk, ez pedig azt jelenti, hogy az egyes cégek nézőpontjából, amely cégek esetleg nehézségekbe ütköznek, amiatt, hogy eltérnek a nemzetközi kereskedelmi szabályok, és ezért ez nehézséget okoz a nemzetközi piacra való belépésük során. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a komponens alapvetően fontos abban, hogy megértsük a pragmatikus megközelítésünket, amelyet az UNCITRAL képvisel. Ez nem ismer határokat, nem ismer elméleti határokat, amelyekkel esetleg szembe találjuk magunkat olyan esetekben, ahol a polgárjog vagy a kereskedelmi jog különböző ágazatokat képviselnek. Ott van a közbeszerzés, nagyon sok ország esetében ez a importance played by a közjog területére tartozik. Minket ez a napi gyakorlat szempontjából érdekel. Az egyes cégek nézőpontjából. Ez természetesen nem jelenti az, hogy az általunk elért eredmények feltétlenül eltérnek a VTO eredményeitől. Lehet, hogy a perspektíva különböző, és hogyha lenne időnk erre, akkor el tudnám mesélni azt, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos lépéseink milyen eredményeket mutatnak, és pontosan mennyiben térnek el a VTO eredményeitől. Now, at um, this point, of course, I... Jó, <clears throat> itt persze tisztáznunk kell azt is, hogy a szervezetünk egyik fő jellemzője, amelynek tulajdonképpen a kizárólagos tevékenysége az, hogy jogi sztenderdeket dolgozzon ki. A fő jellemvonása az, hogy termékeink közül egyik sem jogilag kötelező hatályú. Persze, <clears throat> ugye, hogyha az uncitráról beszélünk a külvilág számára, vagy a fejlődő országok számára, el kell mondanunk, hogy nekünk nincs meg az az előnyünk, hogy olyan eszközeink legyenek, mint például az Európai Uniónak, <clears throat> vagy például az afrikai kereskedelem harmonizációjához alkalmazható eszközök irány elveket fogalmazunk meg, illetve e, ezek a szervezetek e, különféle irányelveket vagy jogszabályokat fogalmaznak meg, amelyek az alapszerződés folytán rögtön bekerülnek a tagállamok jogrendszerébe. Mi egyébként, mivel ENSZ szervezet vagyunk, ezért nincs beépített mechanizmus arra, hogy ténylegesen a valóságban is átültetik azokat a jogszabályokat, amelyeket megfogalmazunk az évek során ezt a gyengeséget megpróbáltuk erényé kovácsolni, hogyha 45 év tevékenység után megnézik az uncitrált, talán az egyetlen ok, ami miatt aggódni kellene, hogy ez az ez a országcsoport valahol az ENSZ sarkába meghúzódva mit csinál? Hát talán azért kell aggódni, hogy a szervezetünk működik és gyakorlatilag abban a helyzetben vagyunk, hogy ráhathatunk a kereskedelmi tranzakciókat szabályozó jogi keretrendszerre. Beszéltem a választóbírósággal kapcsolatos New Yorki egyezményről. Ez például egy példa arra, ami, ami valóban univerzális ö, szöveg. Ez több mint 100 vagy közel 150 tagállamban került átvételre márban is várható, hogy rövidesen csatlakozik azon országokhoz, amelyek ratifikálták ezt a szöveget. Egyébként jelentős kereskedelmi volumennel rendelkező országok is tagjai az egyezménynek. A 1980-as egyezmény legutolsó ratifikálója pár évvel ezelőtt Japán volt, Brazília az idén ratifikált. Úgy, úgy érzem, hogy ebből nagyon keves, kevés ország maradt ki. Úgyhogy megjegyzendő, hogy kivételek között szerepel az Egyesült Királyság és India, de a kereskedelmi partnerek gyakorlatilag mind tagjai az ENSZ rendszerének. Ez hát azt jelenti, hogy a világ kereskedelem 75-80 százalékára terjed ki a tevékenységünk. Tehát, amint mondtam, termékeink nagyjából működnek, beváltak a gyakorlatban, de azért elmondanám, hogy valószínűleg azért sikeresek, mert az uncitrál nem az egyetlen forrása a globális joganyagnak, amennyiben elfogadják azt az elképzelést, ugye, hogy létezik kereskedelem az Európai Unión kívül is, vagy vannak más regionális csoportosulások. Valójában ez képest nincs túl sok testület, amely globális szinten alkot jogot, és azon citrál ebben sikeres volt, nem csupán a fejlődő világban, hanem ENSZ testületként tevékenységünknek egyik része az, hogy a fejlődő országok számára olyan eszközöket szállítsunk, amelyek e, segítségével az ilyen átmeneti állapotban levő országok e, megpróbálják, megkeresik a modernizáció lehetőségeit, például a jogalkotási rendszerükben. Mi az ő számukra <clears throat> rendelkezésre bocsátunk különféle standardeket, ezeknek a segítségével jó minőségű kodifikációs tevékenységet folytathatnak. Ez azonban nem csak az egyetlen funkciónk. Hogyha megnézik a standardeket, hogy például a kereskedelmi arbitrációban milyen munkát végzünk, ugye oda kell figyelni, hogy az Európai Uniós tagállamok, akik aktív módon átveszik a sztenderdjeinket, és a mi sztenderdjeink alapján vizsgálják felül a jogrendszerüket, Ezeket a szendedeket nem csak nemzetközi tranzakciók szempontjából veszik át, hanem a belföldi tranzakciók esetén is, például Németország és Spanyolország tipikus példái ennek a tendenciának. Gyorsan hadd arról, hogy hogyan áll fel az UNCITRAL. 60 tagállamot tömörít, ezt az Egyesült Nemzetek közgyűlése választotta meg. A lehető legnagyobb egyenlőséget próbálunk elérni. Mindenféle tagállam van a fejlődés különféle fázisait, és a gazdaság különféle kontextusait képviselik ezek. Érdekes módon az Európai Unió ezen szervezete szempontjából 14 tagállam került beválasztásra. 8 olyan van, akik az Európai Unió keleti részéről származnak, és hát nagyjából mindenki arra a gondolatra hagyatkozik, hogy van cirka 10-12 tagállam, amelyek az uncitrál ban úgy vesznek részt, hogy vagy a nyugati országok csoportjához tartoznak, vagy a keleti országok csoportjához, mármint hogy az EU tagállamokra gondolunk itt. Hogyha megvizsgáljuk a, a kapcsolatot az UNCITRÁL és az Európai Unió között, ugye mondtam, hogy mindig van helye a jobbításnak, de hát egy jól működő, megalapozott együttműködésre van kettőnk között. Talán célszerű lenne, hogyha megnéznék a jegyzeteket, amelyeket az előkészítő anyagban közreadtunk. Ebben különféle projekteket láthatnak, ahol a mi munkacsoportjaink együttműködtek az Európai Unióval. Még pár percen maradt, ezt arra használnám, hogy csak egy vagy két példát világítanék meg. Például olyan helyzetekről beszélnék, ahol a mi szempontunkból az együttműködés jónak minősíthető. Például a beszerzések kérdése. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió belül milyen erőfeszítéseket tesznek a e témában, és hát vannak technikák is, keretmegállapodások, aztán különféle e, pályázati akciók ezek tipikus e, dolgok az európai megoldásban. Hasonló megoldásokat az uncitrálnál is találhatunk, amelyeket elfogadtak olyan országok is, amelyek meglehetősen távol vannak az EU-tól. Az ilyen eszközök közül ö, számos ö, multilaterális fejlesztési bank is használ ilyet, komplex infrastruktúrát, ö, látunk például az Euró európai dialógus modellben. Nos, ezeknek az elemeit, vagy hasonlókat az Oncitránál is megtaláljuk. A a különféle szintű dialógus segíti a fejlődést. 2004 óta az UNCITRAL és az EU közbeszerzésre vonatkozó szabályai tulajdonképpen jelentősen csökkentették azon országok számát, ahol szükség van nagyon a pénzügyi támogatásra. Koncentrál is, e, és az EU is alapvetően ugyanazokon a stand, azon, azokat a standardeket alkalmazza, ha a szolvenciát nézem. Itt is jónak mondható az együttműködés nem akarom én itt most megtárgyalni a fizetésképtelenséggel kapcsolatos törvényeket. Kérem, lapozzák fel a vonatkozó összefoglalást. Azonban van itt egyfajta összetartás, ugye az EU a fizetésképtelenség eseteit az uncitrálhoz hasonlóan kezeli. A, a jogrendszer tulajdonképpen ott szerepel, amit mi a, a gyakorlati átültetés útmutatójának nevezzük. Nagyon fontos, hogy következetesen haladjunk előre a modell jogszabályok, illetve az EU jogszabályai, rendeletei között. Hogyha a választott bíróságra nézünk rá, itt is azt mondhatom, hogy általánosságban jónak minősíthető az együttműködés, elég magas szintű a részvétel az európai országok közül. Eltekintve most az arbitrációtól, az együttműködés ugyancsak jó a kereskedelmi érdekeegyeztetés területén is, a 2008-ban elfogadott irányelv, az EU-s irányelv, ez nagyjából összevethető, és konzisztensen illeszkedik az UNCITRÁL vonatkozó jogszabályával. Talán az együttműködés legfigyelemre méltóbb vetülete az, ahol további munka vár ránk, de ennek a szakbizottságnak különösen érdekes lehet. Nevezetesen az átláthatóság kérdése a választóbírósági eljárásban, különösen az alapszerződés alapján eh, indított ügyekben. Az EU képviselői eh, aktívan részt vettek a mi kettes munkacsoportunk eh, mérlegelésében, értékelő munkájában, és amint valószínűleg tudják, egy megszövegezést épp most hagyott jóvá a munkacsoportunk New Yorkban. Ezt egyébként most az idei nyár folyamán szeretnénk véglegesíteni az Európai Parlament és Tanács által elfogadott irányelv, amelyet 2012. december 12-én fogadtak el, ugyancsak egy fontos szabályozást tartalmaz nemzetközi beruházási megállapodások vonatkozásában, amelyeket a tagállamok a EU-n kívüli országokkal hoznak létre. Az európai beruházási megállapodások jó lenne, hogyha hasonlítanának az oncitra vonatkozó jogszabályaihoz, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az UNCITRA javasol egy nyilvántartás létrehozását, ez támogatná az átláthatósági szabályok gyakorlati alkalmazását. És felmérnénk ennek segítségével hogy az európai tagállamok mennyire érdekeltek abban, hogy támogassák ezt a törekvést. Aztán vannak területek, ahol több okunk van feltételezni, hogy javítani kellene az együttműködést. A kereskedelem E, itt is aktív volt az együttműködés az utóbbi 20 évben az EU és az oncitrál között. Úttörő feladatokat vállaltunk fel, különösen az elektronikus vagy digitális kereskedelem vonatkozásában. Ez egy olyan terület, amely demonstrálja, hogy milyen nehézségekkel áll szemben mindkét szervezet, amikor munkamódszereket kell kidolgozni, különösen az információcsere tekintetében. Voltak idők, amikor egyértelmű volt, hogy a mi munkánkra hatással lesz majd az európai standard, és vice versa. Ugyanakkor nagyon nehéz volt létrehozni egy olyan munkakapcsolatot, amelynek segítségével a gondolatok, az ideák kicserélhetővé váltak, egyrészt ugye a bizottság oldaláról, illetve a mi titkárságunk részéről. Ez mindkét érintett fél számára előnyökkel járt. Vannak azonban problémák, nehézségek, például a 2005. évi ENSZ egyezmény az elektromos kereskedelem szabályairól ez a szöveg továbbra is, hogy úgy mondjam, enyhén fogalmazva, e, támogatást nélkülöző maradt. E, van benne egy úgynevezett szétkapcsolási klauzula, amely azt akarja elérni, hogy az európai törvény továbbra is autonóm módon működhessen Európa határain belül. E területen örömmel vennénk a további eszmecseréket, Kérdés, hogy ez a szétkapcsolási klauzula elégséges-e vagy sem, és hogy milyen hatást tudott kifejteni. Jó lenne, hogyha az Európai Unió maga részéről olyan aktívan támogatná ezt a megfogalmazást, amennyire azt megérdemli. Végül pedig a kötelmi jog, a szerződéses viszony. Eh, az utóbbi időben az EU tevékenysége a kötelmi eh, jogterületén átfedésbe került az UNCITRAL munkájával. A piac, illetve a fogyasztóvédelem területén eh, az az érintett felek tanulmányozták a a vonatkozó jogszabályokat, különösen a tanács és a bizottság, illetve a parlament javaslatát az értékesítése kapcsolatos törvény vonatkozásában. Ez a javaslat, amelyről úgy tudom, hogy az önök szakbizottsága nem vizsgálta meg, ez a különféle szerződéses jogviszonyokat vizsgálja a határon keresztül nyúlott kereskedelem esetében, illetve olyan esetekben, ahol KKV-k eh, vannak érintve. A jogszabály hatája egyébként jelen pillanatban továbbra is nyitott. Eh, mindenképpen szükség volna eh, jogharmonizációra az egységes joganyag birtokában a kereskedelem, a kereskedők ugye nem lennének negatívan befolyásolva a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során. A kereskedelmi jogszabályoknál Különösen fontos a nemzetközi harmonizációs mechanizmusok megléte, mint például az ENSZ értékesítési e, egyezménye. Az UNCINTRAL nem vett részt az Európai e, Bizottság Cézárral kapcsolatos javaslatában. Egyébként e, számos jogszabályt inspirált a Bécsi Egyezmény. A különbség az, hogy az értékesítési egyezmény az egy nemzetközi eszköz, e, ezek nem e, fogyasztói tranzakciókra vonatkozik, hanem az, a javak értékesítésére. A Bécsi értékesítési egyezmény, ahogy jeleztem már, ugye 79 ország által került elfogadásra. Az Európai Unió esetében kilenc tagország van, akikkel partner kapcsolatot építettünk ki. Az Egyesült Államok, Kína és Norvégia is ezek közé tartozik. Az EU teljes külső kereskedelmi volumenének 75%-át szabályozzák ezek a jogszabályok. Ha 20 7 EU tagállamai közül 23-an állami szinten is partnerei e, és részes felei ennek az egyezménynek. Ennél fogva tehát a CSG az egy nagyon fontos eszköz az európai kereskedők számára. Az Európai Bizottság javaslata, hogy Európán belül a a fogyasztói tranzakciók esetén is hagyonló, hasonló jogszabályokat hozzon. Ez jó irányba tett lépés, hiszen ez elősegítheti, bátoríthatja a kereskedelmet. Azonban ugye az eszköz a, az árok értékesítésével kapcsolatban a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozik. Tavaly aggodalommal konstatáltuk a saját bizottsági ülésünkön, hogy amennyiben egy ilyen regionális réteget is beépítenénk a jogszabályba, akkor ez a CSG-nek a harmonizációs törekvései ellen hatna. Elképzelhető, hogy egy európai kereskedő, amikor szembe kerül azzal a a lehetőséggel vagy kötelességgel legalább három jogrendszert vizsgáljon felül a tranzakció kapcsán, akkor visszatántorodik az üzletkötéstől. A CSG megfelelő áthidalást nyújt részben a nemzeti jogszabályok, részben pedig a nemzetközi tevékenység vonatkozásában. Ezzel ugye elejét vehetjük annak, hogy hogy eltántorítsuk a kereskedőket a nemzetközi kereskedéstől. Lehetővé kellene tenni az UNCITRAL titkárságának és az európai intézményeknek, hogy együttműködjenek, mert hiszen ez a két intézmény válvetve dolgozik, hogy így mondjam, annak érdekében, hogy Európában és nemzetközi szinten előmozdítsuk az értékesítést. Az Uncitrál az utóbbi időben nem kapott meghívást, hogy inputokkal segítse a munkát. Reméljük, hogy a további parlamenti vitákban ezek a kereskedelmi vonatkozások is helyet kapnak majd, és reméljük, hogy az Uncitrálnak lehetőségei lesznek a további eszmecserére, különösen az egymást átfedő területeken végeznem kell, elnök úr mert jó lenne, ha maradna egy kis idő a kérdésekre. Tehát, amit látják, az uncitrál munkája számos területen átfedésben van, vagy érintkezésben van az EU munkájával. Harmonizálni kell a nemzetközi kereskedelmi jogot, nem csupán az érintett tagállamok vonatkozásában, hanem sokkal fontosabb, hogy az érintett emberek és, és cégek munkája vonatkozásában, mert ebből fakad a jogi bizonyosság. Nagyon remélem, hogy figyelnek arra, hogy létezik az Európai Unión kívül is egyfajta jog, amelyet az ENSZ egyik szervezete gondoz és fejleszt. Remélem sikerült ízelítőt adni munkánkból. Egyébként, mint mindig, most is megerősítem, hogy elkötelezettek vagyunk munkánk, együttműködésünk elmélyítése iránt, és örömmel veszem a kérdéseiket az uncitrállal kapcsolatban. Geil. Köszönöm szépen. Az a vonatkozó anyagot kiosztottuk a szakbizottsági tagok között az, ha megengedi, akkor az önbeszédét is köröztetnénk a tagok között. Most pedig megnyitom a vitát, vagy eszmecserét. Először az Európai Bizottságot szeretnénk meghallgatni. Dieter Jörgensen, a Nemzetközi Harmonizációs Jog foglalkoznak ezzel a kereskedelmi tranzakciók ügyében kíván a bizottság erre reagálni? Köszönöm szépen. Mi szorosan együttműködünk eh, számos területen egymással, és kooperáció szellemében működünk az EU-nak vannak hatáskörei, és ezek folyamatosan változnak, és egyre közelebb kerülünk egymáshoz az uncitrállal. Mindenek előtt köszönöm szépen önöknek, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy meghallgassuk ezt az előadást, és a lehetőséget is, hogy találkozzunk az egymással. Nagyon röviden szeretnék kitérni egy néhány pontra azzal kapcsolatban, hol van az együttműködési lehetőség, hol van továbbfejlődési lehetőség, aztán a transzparencia témáját, ami nagyon érdekli a, ezt a szakbizottságot. Először is nézzük meg a közös európai adásvételi jogot. Persze itt vannak aggályok, félreértések, hogy érinti ez az adásvételi jog a meglévő ENSZ egyezményeket és nemzetközi megállapodásokat, illetve az európai bizottság és a jogi főigazgatóság az Uncitrállal szorosan együttműködik, hogy tisztázzuk a kérdéseket. A munka éppen most nemrég kezdődött. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság részéről ezen fontos kérdésekben igyekszünk megoldást találni. Aztán röviden szeretném megemlíteni az online rendezési eljárást. Erről éppen most dolgozunk, igyekezünk kialakítani egy megfelelő szabályozást és itt egy fogyasztóvédelmi érdekből indulunk ki, mindenekről ezt tartjuk szem előtt, azt szeretnénk biztosítani, hogy az unzitrállal együttműködve jól tükrözzük a fogyasztók védelmét. Itt arról van szó, hogy nem csak biznisz és fogyasztók közötti vitákra szeretnénk itt kitenni, hanem lehetőséget kívánunk adni arra, hogy lássuk, hogy hogyan működik ez természetesen az Európai Unió a bizottság keresztül az online vitarendezésben is érdekelt, és a konszenzusos alapot igyekszünk itt is szem előtt tartani. Természetesen itt még hosszú utat kell bejárni, amíg a legfontosabb érdemi dolgokat megbeszéljük. Most pedig az ön által említett témákat, a legfontosabb példákat, hogy hol van jó együttműködés közöttünk. Nagyon komolyan veszük az Európai Bizottság oldalán ezt a munkát, a jogi szakértők is részt vesznek ebben a DigiTrade részéről. Rendkívül fontos, hogy egy európai beruházási politika keretei között <clears throat> haladni tudjunk. Tény az az uncitrál munka, az a beruházók, beruházók vitarendezésére vonatkozik, és az átláthatóságra, a transzparenciára, és természetesen itt megfelelő hatásköröket kell biztosítani az EU-nak. Nagyon szorosan együttműködünk az Zitrállal és a tagállamokkal ebben az összefüggésben, annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el, mint Szoriel úr rámutatott a hozzászólásában valóban az évelején sikerült megállapodást elérni, amiről tájékoztatok a szakbizottságot, és egy pozitív további fejlődést anticipálunk, arról gondoljuk, hogy itt további lehetőségek nyílnak meg, aztán természetesen itt a meghallgatásokat pedig a vitarendezés során, a válaszott bíráskodás során mm, szeretnénk megnyitni, és a mai nap során egy javaslatról már foglalkozott is a bizottság, és a, hogyha minden jól működik, akkor az uncitrál kapcsolatos jogot el kell fogadni idén tavasszal. A transzparencia szabályokat szeretnénk bevezetni a vitarendezési eljárás során és a jövőbeli EU mm, beruházási megállapodásokban ezt figyelembe tudjuk venni. Egy fontos intézményi aspektus, hogy képesek voltunk megfelelő európai hangot megjeleníteni a tárgyalásokon, ez segít abban, hogy nagyon jó eredményt sikerült elérni a transzparenciában. Ez egy innovatív és fontos fejlemény a vitarendezésben. Azt gondolom, hogy eh, van még terület, ahol mm, itt haladni lehet, ahol további potenciál van a javulásra, és eh, örülünk annak, hogy együttműködünk az UNCITRÁL, illetőleg a szakbizottsággal. Köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen további háttérinformációt is kész vagyok adni, ha bármiféle témában érdeklődnének. Köszönöm. Tényleg a jövőben nyilván lesz még lehetőségünk arra, hogy ezen fontos témában tárgyaljunk. Van-e kérdés David Martin? Szocialisták és demokraták. Nagyon röviden szeretnék kérdést feltenni, elnök úr. Nem kaptuk meg az a jelentést az uncitral munkáról, de itt a prezentáció számos kérdésemre választ adott, aztán van konkrét a VTO és uncitrállal kapcsolatban felvetésem nagyon érdekelnek azok a részek, hogy az UNCITRAL az EU-n belüli munkát hogyan befolyásolja, tehát a közös európai adásvételi jogötök hogyan látják. Itt látjuk, hogy e, az UNCITRAL jogi munkája nagyon fontos az egyes tagállamok számára is, és megfelelő iránymutatásként szolgál, amit dolgoznak és fejlődő országoknak szerintem sokat tudnának segíteni, hogyha egy fejlődő ország a saját adásvételi jogát fejleszti tovább, akkor biztosítani kellene, hogy az kompatibilis legyen a nemzetközi egyezményekkel és hasonlókkal erre ügyelni kellene, hogyha egy fejlődő ország tárgyal az EU-val, vagy bárki mással egy gazdasági együttműködési megállapodásról, akkor gyakran azt látjuk, hogy nincsen megfelelő szaktudásuk, amivel az EU mondjuk rendelkezik a másik oldalon. Most nem akarok a részletekbe menni, de például, hogyha önökkel tudnának egyeztetni arról, hogy milyen következményei vannak egy-egy szövegnek, hogyan kell értelmezni egy ilyen megállapodást, és ilyen tájékoztató információs munkáról hogyan gondolkodnak, tehát egy általános tanácsadásra gondolok a fejlődő országoknak, hogy erről hogyan gondolkodnak. Gue, Solc úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az eh, a részletekbe menő bemutatót eh, láttam, hogy van itt egy ilyen iránymutató a onszitrállal kapcsolatban, hmm, és ami a bevezetését illeti, egy kérdés itt rögtön felmerült. Ez egyik nagy nagy cél, hogy a nemzetközi kereskedelmi jogterületén működő különböző szervezetek koordinálása. Hogy ez egy fontos. Aztán itt van a WTO, az UNCITRAL, az UNCTAD, UNDP, stb. Tehát sorolhatnánk, vannak különböző szervezetek. Vagyis arról van szó, hogy a VTO esetében elakadtunk, és bilaterális keretek között igyekszünk megoldásokat találni, tehát egyes ország és az EU között. A kérdés az, hogy tudják-e önök befolyásolni jogfejlődés útján, vagy jogfejlesztés útján, hogy esélyt adjanak arra, hogy egyenrangú kölcsönös felekként lépjenek fel ezek az országok az EU-val, amikor megkötik a szerződéseiket, a megállapodásaikat. Ez egy nagyon fontos cél, ami nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottságként látni kell, hogy az Európai Unió milyen lépéseket tehet itt. Jó, lehetőséget kívánok adni a válaszra. Elnézést kérek, még egy további hozzászóló. Ez időszorításában vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni, ez pedig a következő. Egy nemzetközi, fontos nemzetközi szervezetről van szó, a nemzetközi szinten a verseny kérdésével foglalkoznak. Szeretném tudni, hogy miért nem lépnek erőre, miért nem védik meg azt, hogy az egészségügyi szinten, illetve a szabály, a munkaügyi területen miért nem védik meg az alapvetően fontos elveket, érveket, hiszen ez egy olyan terület, amelyekkel önök foglalkoznak, megpróbálhatnák egy kicsit előre vinni a dolgokat, például a WTO-val való kapcsolatok során azt kérve tőlük, hogy a nemzetközi normákat ö, integrálják a megállapodásokba, a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba. Uh, thank you very much. We are in the time constraints. Uh, so... Köszönöm, az időszorításában vagyunk, akkor azt kérem, hogy a reakciójában igyekezzen röviden válaszolni. És a kollégák kérdéseket feltettek, kérem, hogy ezekre koncentráljon, illetve a bizottság felvetésére is órákra lenne szükség, hogy az összes kérdésre válaszoljak. Mindenek előtt köszönöm szépen a bizottságnak, amit mondott a jó szándékot nagyra tartjuk, és a kölcsönös viszony nagyon fontos, és nyilván minél jobb annál eredményesebbek tudunk lenni. Az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság szempontjából a témát nagyon komolyan veszik, hiszen és nagyon határozottan kiállnak a fogyasztóvédelem mellett ez az alapja a munkájuknak, és meg kell de egyébként a fogyasztók jogait a helyi bíróságoknak kell elsősorban megvédeniük, és az összes felet be kell vonni. Mi nagyon pontosan látjuk, hogy mi történik, hogy azt kell megnézni, hogy ahol a helyi bíró nem tud megoldani egy kérdést, és olyan tranzakcióról van szó például, hogy az Egyesült Államokban értékesít, vagy Kínában értékesít valaki valamit, és a vevő európai, akkor ha az ember elmegy az Európai Unióhoz, Unió bíróságához, tehát egy, egy helyi bíróhoz, akkor ez nem kínál megoldást. Nagyon fontos kérdés a technikai segítségnyújtás. Valóban, tényleg, segíteni tudunk egyes országoknak abban, hogy korszerűsítsék a jogokat, vannak megfelelő sztenderdek, és ezt nem túl drágán tudjuk felkínálni, hogyha ellenőrizni kell, meg kell vizsgálni egy meglévő tervezetet, amit egy adott ország előkészítette. Ez egy minimális szintet megkövetel a tudások területén egy adott országban, de ennél nem lényegesen többet. Amikor, és hát gyakran ez előfordul, ha meg kell értékelni, hogy mi az adott jog egy adott országban, és igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy szükség van arra, hogy korszerűsítsék a jogukat, hogy ez az adott ország közelebb kerüljön egy adott küszöbhöz, a nemzetközi kereskedelemhez szükséges küszöbhöz, akkor ezt nem igen tudjuk megtenni. Nagyon messze van ez a lehetőségeink. Kérem, hogy egy kicsit rövidebben mondja el, mert még egy további témánk van, és kevesebb film. Hány perc? Hány percre? Egy-két perc? Egy perc, két perc, jó. Köszönöm. A konkrét iránymutatásokra úgy tekintünk, hogy a tárgyalók technikai szintjét emeljük meg az adott országban, hát amikor szerződéseket kell kötni. A koordináció egy nagy kérdés természetesen. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármit tegyünk egyedül, mi csak igyekszünk, de nagyon kevés eszközünk van. És az utolsó kérdésre is reagálnék, amikor a VTO-val tárgyalunk, bit normákról, egészségügyi normákról, és ezek olyan témlák, amiken mi nem dolgozunk az ancitral, ezt meg kell érteni szerintem, hogy, hogy mi nem vagyunk olyan túl nagyok, a titkárság 25 emberből áll, azt gondolom, 15 jogász áll rendelkezésemre, Ön, tehát ennyivel tudunk dolgozni pillanatnyilag. A témák, amelyekről itt beszéltünk, hát az meglehetősen nagy feladat ránk, és egyszerűen nincs arra erőforrásunk, hogy az egyébként nagyon fontos témákkal foglalkozzunk. Igen, köszönjük. Ez valóságos felfedezés volt ez. Ez az, ez az egyik olyan ritka alkalom, hogy körünkben üdvözölhettük Önt. Köszönjük, hogy eljött. Na, akkor 24-es napi rendi pont. Kevesebb, mint 30 percünk van, de e, tolmácsaink igen nagyvonalúan plusz 10 percet áldoznak ránk, tehát menjünk, gyorsan haladjunk. Ez egy második eszme csere, itt most külső szakértőket is meghívtuk. A bizottság első éves jelentése a téma az Európai Parlament számára a tagállami exporthitel ügynökségek tevékenységével kapcsolatban. Janik Zsada urat kérem, hogy azonnal jöjjön ki és beszéljen. Köszönöm szépen, rendkívül röviden fogok szólni, és megpróbálom az időt a meghívott vendégeknek a rendelkezésére bocsátani, és egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy a különböző érintett szolgálatoktól eljöttek a meghívott vendégek. Valóban egy nagyon nehéz vita közepén találjuk magunkat, hiszen a, az intézmények mind fölismerték, hogy mennyire fontosak a nem kereskedelmi jellegű témák. Például az intézmények úgy döntöttek, hogy az exportitel ügynökségek tevékenységének témájában meg kell próbálni egységesíteni a tagállamok eljárását. Ez az Európai Unió célja, ez a 21-es cikkelyben szerepel, és valóban nagyon nagy nehézségbe ütköznek a tagállamok. Az akaratukat a hajlandóságukat nem vonom kétségbe, de eléggé nehe, nehezen megy ez a munka, és nem tudom, hogy egyáltalán képesek leszünk-e arra, hogy előre lépjünk ebben a téma, témában, pedig a külső fellépéseket illetően a hitelességünk forog kockán. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi tevékenységünk megfeleljen a Lisszaboni szerződésnek, illetve annak az érintett cikkével. És még egyszer köszönöm szépen az előadóknak, hogy eljöttek hozzánk, és nagyon remélem, hogy nagy mértékben hozzájárulnak majd a szakbizottság által készítendő jelentéshez. Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg a bizottság szakértőjét, Mr. Bernie Apad, a DG Markt-tól. Hol van, uram? Látom, mondja az elnök. Maximum 10 percet adhatok önnek. Köszönöm szépen, ez elégséges lesz. Igazából ma ö, nagyon jó ez a lehetőség. Arról beszélünk, hogy a belső piacon milyen intézkedéseket dolgozunk ki Barnier biztos úrral, annak érdekében, hogy a cégek eh, átláthatóságát javítsuk, különösen a környezet eh, és a tranzakciók vonatkozásában. Ez egyébként eh, nem okvetlenül csak az exportitelügynökségekre vonatkozik, de lehet, hogy ez a tevékenység inspirálólag hat az ő munkájukra is. Elmi, e, még e, ismétlem, hogy ez cégekre vonatkozó tevékenység, e, és elsősorban nagy cégekre vonatkozó Ugye egyértelmű, hogy a nagyobb cégek nagyobb hatást fejthetnek ki a környezetre, és az ilyen nagyméretű cégeknél is különféle szabályok alapján mérjük fel, hogy hogy tevékenykednek. A igen rövid időn belül elé, önök elé fogjuk terjeszteni az anyagainkat. 2011-ben e, született meg az egységes belső piacról szóló tör, e, törvény. Egyébként ennek e, folyamányaként sokkal nagyobb átláthatóságra vannak kötelezve a cégeink, az európai cégek. Igen, tisztességes munkát végeznek, különösen a multinacionális pénzügyi tranzakciók vonatkozásában. Ez a környezeti, illetve a szociális területeken nem kapott hasonlóan erős hangsúlyt. Számos konzultációt tartottunk az érintett felekkel, tagállamokkal, cégekkel, civil szervezetekkel a parlament a vállalati felelősséggel kapcsolatban kettő állásfoglalást is elfogadott januárban. E, mind a kettő nagyon hasznosnak bizonyult. Még valami, amit nem szabad elfelejteni, az Európai Unió, pontosabban az EU-n belül működő cégek tulajdonképpen vezető szerepet töltenek be az átláthatóság vonatkozásában, a környezet és a szociális információk vonatkozásában. Egyébként az európai cégek valóban vezetőnek minősülnek, de a tények tények maradnak. Vannak azért olyan vállalatok Európán belül, ahol E, a szociális és környezeti e, információkat többé-kevésbé rendszeresen jelentik. Van 40 ezer nagy cég az EU-n belül. Ezek, akik ö, e, ö, rendszeresen jelentenek, nem teszik ki még ezeknek a 10%-át sem. De ez egyébként minden ágazatra vonatkozik ezek közül vannak olyanok, amelyek az exporthitelügynökségek tevékenységek körébe tartoznak, bankszektor vagy biztosítás. Nagyon fontos tisztában lenni a transzparencia és a szociális, valamint környezeti aspektusok fontosságával. A, a a vonatkozó erőfeszítések a nagyméretű cégeknek a második rétegét már nem érintették, nem juttak el oda. A, a jogszabály fogadása miatt nem inkább előírunk, dolgokat, hanem e, rugalmasságot adunk a cégeknek, akik választhatnak e, bizonyos e, változatok között, amelyek mondjuk a leginkább alkalmasak az adott cég szükségletei szempontjából. Hiszünk abban, hogy szükséges a nemzetközi sztenderdekre való ezeknek a betartása az ENSZ például, az ENSZ eh, vonatkozó, vagy az ISO-nak a vonatkozó szabályozására gondolunk itt. Eh, vannak eh, egyéb kezdeményezések is a nemzetközi szinten, például a, a karbon karbon emissziónak a jelentési vagy adatközlési kezdeményezése. Valójában nem azért vagyunk itt, hogy azt mondjuk, hogy most el kell fogadni ezeket a kezdeményezéseket. Csupán az a dolgunk, hogy bátorítsuk, ösztönözzük a cégeket végezetül két üzenetet szeretnék eh, hangsúlyozni. Egy, az, informá- az intézkedés olyan információkról szól, amelyek hasznosak a cégek számára, illetve általában a civil társadalom számára. Eh, elsősorban nagy cégek vannak érintve, tehát a KKV-k számára ez az új intézkedés nem jelent plusz terhelést Tobias King a következő az Európai Unió külügyi szolgálatától. Elnök úr, köszönöm szépen. A 1244 per 2011-es rendelkezés előírja, hogy a tagállamoknak eleget kell tenniük a vonatkozó jogszabályoknak amikor a Nemzeti eh, Exporthitel eh, rend, eh, szolgálataikat kidolgozzák és üzemeltetik. A bizottság a, a rendelet alapján vizsgálja az érintett cégek éves tevékenységét. Az emberi jogokkal kapcsolatos szerződési klauzula, tehát a 21-es cikk, tulajdonképpen alkalmazható a tagállamok export hiteltranzakcióra. Kérdés, hogy mely emberjogi jogszabályt lehet alkalmazni a területen. Az OECD-n belül már megkezdődött a kérdés kidolgozása 2012-ben. Az Export Hitel és Hitelgarancia Munkabizottság elkezdte kidolgozni az export hitelezési tevékenység környezeti és szociális vonatkozásait. Ide tartoznak az emberi jogok kérdése is. Az az emberi jogi, az alapjogi karta rendelkezései is nagyon fontosak Különösen fontos a vonatkozó rendelkezések hatékony megvalósítása. A a karta kimondja, hogy az Európai Unió felelőssége az emberi jogok vonatkozásában túlnyúlik az Európai Unió határai Gyakorlatilag arról szól a jogszabály, hogy a világ távolabbi részein is előmozdítsuk az emberi jogok helyzetét, a szolidaritást és a nemzetközi jogszabályok betartását. A bizottság kidolgozott egy módszertant az emberi alapjogok gyakorlatba ültetésének ellenőrzésére rendszeresen és szigorúan vizsgáljuk a kartának a gyakorlati megvalósítását. Ez azonban az EU eh, belső szabályozását is érinti. Gyakorlatilag számos eh, külső jogszabály van, amelyre a kartát alkalmazni lehet. Meg fogjuk vizsgálni, hogy az ilyen külső alkalmazás eh, hogyan hajtható végre a külügyi szolgálat minden értékes forrást igénybe vesz, mint például kollégánk, aki a piacokról beszélt. A karta tulajdonképpen egy standard. Ennek fényében lehet vizsgálni az emberi jogok kérdését az exporthitelzési tevékenység keretén belül. Gondoskodni kell arról, hogy bármi is történik az EU-n belül, ez kiegészíti az OECD munkáját. A bizottság szorosan együttműködik az összes társszervel a kérdés vonatkozásában. Köszönöm szépen, és a harmadik szakértünk, Audrey Rochlan asszony, aki az Amnesty International részéről érkezett hozzánk. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megpróbálom 10 percre szorítani a hozzászólásomat. Ami a nem pénzügyi jellegű beszámolásokat illeti, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseim a nemzetközi hitelügynökségekre vonatkoznak, illetve a cégekre. Az Amnesty International tapasztalata a kutatásokra épül, több mint tíz éves tapasztalatra építhetünk, és ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon, nagyon is gyakorlati, józan ész alapú a megközelítésünk. Néha azt látjuk, hogy nagyon komplex a helyzet, nagyon sokféle metodológiát kell kialakítani. Ezt látjuk a nem pénzügyi jellegű beszámolási tevékenységeknél, a különböző cégek esetében, vállalatok esetében a, egyszerűen a megfelelő eljárást, a józan észt kell követni, illetve szem, szem előtt tartani a következményeket. Nagyon fontos az, hogy a vállalatok tevékenysége ne érintse hátrányosan a környezetet, ezért nagyon fontos, hogy a nem pénzügyi jellegű beszámolás, beszámoltatási kötelezettségnek a, a feladat teljesítését kell követnie. Elvárható gondossággal kell eljárniuk, és amennyiben hibát követnek el, vagy valamilyen kockázat merül fel, akkor enyhítő lépéseket kell foganatosítani. Ami az elvárható eljárást illeti, elég egyszerű kérdésekre kell tudni választ adni, például megfelelő politika, politikát folytatnak-e ennek érdekében, mi ez a politika és hogyan valósítják meg, milyen eredményekkel valósítják meg azt a politikát. Ami az exporthitel ügynökséget illeti az elvárható eljárást két szinten nézzük. Egyrészt a hitel ügynökségek szempontjából, másrészt pedig azon cég szempontjából, akik a hitelt kapják. Nagyon fontos, hogy az a cég, amely támogatást kap, maga is rendelkezen elvárható eljárásrendszerrel, itt az emberi jogi és a környezetvédelmi aspektusokat kell figyelembe venni. Nagyon fontos tehát az eljárás és a nem pénzügyi jellegű beszámolás, beszámoltatásnak az egész folyamatra, illetve az eredményre is összpontosítani kell, azonosítani kell a kockázatokat, tehát a folyamat és a tartalom mindkettő nagyon fontos, és ez nem jelenthet szelektív jelentéstételt, hanem kötelező eljárás alapján kell elvégezni ezt a feladatot. Ahhoz, hogy ez meg elvégezhető legyen, éveken keresztül azt követeltük, hogy ágazat specifikus legyen a nem pénzügyi jellegű beszámolás, jelentéstétel, meg kell vizsgálni a környezetvédelmi kockázatokat ágazatonként. Például a kitermelő ipar esetében minden kitermelő vállalatnak figyelnie kell a, az egyes területek specifikumaira, illetve az evakuálási aspektusokra, valamint a szennyezés kérdésére és a biztonság kérdésére is. Kívánatos lenne az, hogy a nem pénzügyi jellegű jelentéstétel a prioritásokra összpontosítson a kockázatok terén, az üzlet szempontjából, ne pedig minden kockázatot fedjen le. Nem sokára rátérek a többi kockázatra is. Ezáltal két olyan kérdés jön, merül fel, amely gyakori. Az egyik a, a beszállító rendszert érinti. Meg kell nézni, hogy nagyon gyakran a kockázat például a beszállítói lánc során merül fel. Itt is meg kell nézni az elvárható eljárást, illetve a legfontosabb benchmarkokat. A másik felmerülő kérdés az exporthitel ügynökségek esetében az az, hogy egy óriási projekt kis részét finanszírozzák egy-egy vállalat esetében, és ezért az export hitelügynökségnek meg kell győződnie arról, hogy a vállalkozás, illetve a hitelügynökség megfelelően jár el, és itt az eljár, elvárható eljárást pontosítják. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a vállalatok ezt gyakran elkerülik, csak akkor teszik meg, hogyha erre felkérjük őket, de amint ezt megteszik, akkor megfelelő információra lehet szert tenni. Egyértelmű benchmarkokat kell kialakítani a legfontosabb szereplők, a legkisebb szereplők, illetve a beszállítói rendszerre vonatkozóan. A nem pénzügyi jellegű jelentéstétel az elvárható eljárás keretében tartalmazza az azt, hogy hogyan lehet enyhíteni a kockázatokat, illetve csökkenteni azokat, illetve a tervek megvalósításának mi az eredménye. Itt ismét nagyon fontos az ágazati kontextus. És ezen a szinten szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy ismét föl kell találni a spanyol viaszt, egyszerűen a józan kell követni, hogyha egy afrikai nagy projektet bonyolítunk le, és a területek megszerzése, illegális megszerzése, többnek a kockázata többször fölmerül. Fel kell tenni a kérdést, hogy milyen területekre, földterületekre van szükség, és kik laknak rajta, hogyan lehet ezt a területet megszerezni, hogyha evakuációra van szükség, akkor ezt megfelelő eljárás alapján lehet -e lebonyolítani, avagy sem. És végül vannak esetleg szokatlan kockázatok is, tehát nem ágazati jellegűek. Ennek érdekében azt kértük, hogy a jelentéstétel során mutassuk meg, hogy milyen kockázatokkal lehet általánosságban számolni az adott területen. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a vállalkozás azt mondja, hogy ezzel a projekttel semmi gond sincsen, azonban, hogyha a Google-be ezt beírjuk, akkor azt látjuk, hogy a civil szervezetek évek óta panaszt tesznek az ilyen jellegű projektek ellen. Tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy negatív hatást fejte ki egy-egy projekt a emberi jogok, illetve a környezetvédelem területeire. Hogyan lehet ezeket a rágalmakat, vagy állításokat ellensúlyozni, illetve be kell mutatni, hogy ezek nem igazok. Itt a legfontosabb kérdés az az, hogy milyen kérdéseket teszünk föl, és, és a jelentések szintjén a tartalmat illetően mi az elvárás. Ahhoz, hogy ahhoz, hogy a tagállami jelentések hatékonyak legyenek, nekik is az elvárható eljárás folyamatát kell követniük, jelezniük kell, hogy milyen eljárások vannak folyamatban, és ezek megfelelnek-e az OECD megközelítésének, vagy az ENSZ irányelveinek, ezeket hogyan valósítják meg, mik a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek, és ezeket hogyan kezelték, ezeket ezekről jelentést tettek-e, és ha igen, akkor éves szinten visszakövethetőek-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor nyissuk meg a vitát. Paul Murphy, GUE, az első hozzászólók Köszönöm szépen a prezentációkat. Elolvastuk a munkaanyagot, amit a bizottság készített, ez egy éves jelentés az export hitelügynökségekkel kapcsolatban. És hát is igazat kaptam abban, amit már legutóbb mondtam. A, a tagállami jelentések rendszere nagyon eltérő többségük kipipálni akarja a dolgokat, mások pedig azt látjuk, hogy tényleg lényegi, releváns eszközöket alakítottak ki, hogy megfelelő politikát alkalmazanak ezen a területen, és három, két-három ország van, amely lényegesen túlmegy azon, hogy ezeket az alapvető dolgokat a kipipálással elintézzék csupán ez rámutat a tényleges problémára, ami a jelentéstételi előírásokat, követelményeket illeti. És ez tükrözi azt a problémát, amely alapjául szolgál az OECD közös megközelítésének. Ez nem tükrözi azokat a standardeket sem, amiket egyébként az EU már bevezetett. És hát ezek egyébként nem jogilag kötelezőek hogyha ez EAS-ről beszélünk, nem világos, nincsen világos érva mellett, hogy egy mechanizmust kialakítsunk, hogy megfelelő listát vagy rendszert alakítsunk ki az emberi jogok megjelenítésére. Hát, itt egy közös megközelítéseket kéne alkalmazni, és ahhoz export ügynökségek témája előtérbe kell, hogy kerüljön. Nem tudom, hogy a, a export hitel munkacsoportja a tanács részéről kívánja hozzászólni. DG Trade kívánnak reagálni. Schultz. Igen, Werner Schultz vagyok a DG Trade képviseletében. Mindenek előtt a DigiTrade nevében mindenkit biztosítani szeretnék arról, hogy a gyakorlati végrehajtást, illetve nehézségek vannak az érintett rendelettel kapcsolatban. Igen, a cél az közös, igyekszünk ezt átültetni a gyakorlatban lehető legjobban. Nagy figyelemmel hallgattuk a, az érdekes hozzászólásokat, el kell gondolkodni ezeken. A véleményünk szerint fontos lenne a további viták során a tényleges végrehajtás vizsgálata természetesen, mint már elhangzott, egy józan ész megközelítés kellene, és le kell építeni a bürokratikus terheket, meg kell szüntetni, hiszen ez nem segít. Mi azt gondolom, hogy emlékezni kellene arra is, hogy mi az, hogy megvalósítható a végrehajtási ügynökségek számára egyfajta rugalmasságot kéne nekik adni a jelentéstétel módjával kapcsolatban, és hivatkozni kellene arra ebben, hogy mit tettek, vagy mit tesznek éppen az OECD specializált intézményei, ami nem azt jelenti, hogy ezzel lezárul az ilyen irányú gondolkodásunk, de egyfajta referenciapontként ezt lehetne alkalmazni. Szeretném még megjegyezni, hogy az Európai Bizottság nemrég köztetett az exporthitelekkel kapcsolatos jelentést, és ideiglenes kérdések már vannak ezzel kapcsolatban, hogyha szívesen, hogyha ezek felmerülnek, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Mivel a Digimart szakértői és az EKS szakértője közvetlenül érintve volt, kívánnak a most hozzászólni? Nagyon röviden csak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a tisztelt méltó képviselő mondta, az OECD anyag meglehetősen tág megközelítést alkalmaz. Nyilván nem akarjuk ezt megkérdezni, de a karta alapján készülő módszertan kiegészítheti ezt a bizonyos eh, tágabb megközelítést. csak röviden. A jelentést tevő cégek vagy ügynökségek szempontjából nagyon fontos lenne, hogy az általuk szolgáltatott adatok hasonlóan legyenek kezelve, mint a pénzügyi információ, mert hiszen a pénzügyi teljesítésre utalnak vissza. Köszönöm szépen akkor tehát a lezárásot képen visszaadjuk Janik Zsadónak a szót. Köszönöm szépen, és köszönjük Klint eh, úrnak és Bernyi Bantnak. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. az ami elhangzott, csak gazdagabbá teszi a jelentést. Maximálisan szeretnénk kihasználni azt, amit önök mondtak, beépítjük a jelentésbe. Úgy gondolom, hogy ma ez a kérdés nagyon fontos az EU szempontjából, különös tekintettel a külföldön kialakított képre. De hát persze azért is fontos, hogy mennyire tartják tiszteletben a saját ö, ö, szerződéseit. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak is, elnök, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek közénk, és ö, ö, Köszönjük a szakértők munkáját is. Ezzel az ülést lezárom. A következő ülésünk időpontja április 24. Ugyanitt lesz ebben a parlamentben a helyszín. Köszönöm mindenkinek.